szépen. Nagyon szépen köszönöm, előadó asszony. Így lezárom. Az eszmecserét ma lesz a szavazás. Most akkor áttérünk a szavazásokra.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 chers collègues, je pense que nous allons pouvoir... Kedves kollégák, úgy gondolom kezdhetjük. Köszönöm, hogy helyet foglalnak. Akik legalábbis még egyelőre az átjáróban áldogálnak. Jó, Reda asszony jelentésével kezdjük. Az Európai Kiberbiztonsági Ipari Technológia és Kutatási Kompetencia Központ és a Nemzeti Koordinációs Központok Hálózatával. Először is az illetékes bizottság módosítóiról szavazunk. Blokkban ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk. Azt követően 11-es módosító két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 183 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. 186-os következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Tehát következik mivel okafogyottakká válnak, a 184-es első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a második részt, a 184-es második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk elnézést. Név szerint szavazunk a 187D-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. A 89-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette. Ellenőrizzük a 185-ös első részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagyban elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 185-ös második részével kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 120-as első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk a 181-esről, megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom. Elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 182-esről. Lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk a bizottsági javaslatról. Megnyitom a szavazást. Javatékló. Lezárom. Elfogadtuk. Reda asszony szót kért. Azt hiszem, parancsoljon. Derrière? Esetleg ön mögött próbálkozom. De működik most már ön előtt is a mikrofon, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az 59-es szabály alapján kérem, hogy a kérdést utalja vissza az intézményi tárgyalások megkezdésem érdekében a bizottsághoz. Megszavaztatom mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, úgyhogy visszaküldjük a kérdést az illetékes szakbizottsághoz, hogy nem intézményközi tárgyalásokat kezdjük. Nos, a következő a 391 per 2009-es rendeletről az Egyesült Királyság vonatkozásában a kettes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ez a parlamenti első olvasatnak felel meg, ezzel lezártnak tekintjük. Deli asszony jelentése következik, megint csak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére vonatkozik, 117-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Így a parlamenti első olvasat szintén lezárásra kerül. Következik Meissner asszony jelentése a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadó létesítményekről. Meissner asszony szeretne hozzászólni, parancsoljon. Na most működik. Kedves kolléganők, kollégák, csak röviden el szerettem volna mondani, hogy miről van szó. Arról szavazunk, hogy jobb legyen-e a hajókról származó hulladékkezelés az európai kikötőkben. Tehát van egy 100 százalékos hulladékdíj, és ez a hulladékdíj be van építve a kikötői díjba, tehát igazából sem értelme nincs annak, hogy a hajókról a hulladékot a kikötőkben a tengerbe dobják. Tehát például ez nagyon sokat fog jelenteni a műanyag hulladék eltűnése érdekében, hiszen hogyha le tudják adni a műanyag hulladékot a kikötőben, akkor nem fogják a tengerbe dobni. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, és örülök a széles támogatásnak. Köszönöm. On va voir ça tout de suite avec le vote. Majd mindjárt meglátjuk a 117-esről való szavazásnál. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Valóban elfogadtuk, és így lezárjuk a parlamenti első olvasatot. Következik Szelimovics úr jelentése az uniós vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásokról, toláltérő módszerekről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a hetest. Nyolcas módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás. Az elfogadás a parlamenti első olvasatnak felel meg, ezzel lezárjuk azt. Következik Kaufmann asszony jelentése a készpénz helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni közdelem, 79-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A parlamenti első olvasatot így lezáratnak tekinthetjük. Következik a kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján megengedett szer maradékanyag határértékek bizonyos termékekben. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, minősített többségre van szükség. Lezárom. Elfogadtuk. Tyson asszony, azt gondolom hozzá szeretne szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim! Tudomásom veszem, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt az állásfoglalást, és szeretném megerősíteni, hogy a bizottság tervezett szabályzata megfelel a tanácsi határozatnak, amit 1999 per 468-as számúnak, valamint a 2005 per 396-osnak, és éppen ezért a bizottságra ruházott végrehajtási jogkörbe tartozik. Szeretném azt is elmondani, hogy az állandó bizottság pozitívan véleményezte a törvénytervezetet, és a tanács már úgy határozott, hogy nem ellenzi. Sajnálom, hogy az Európai Parlament elutasította az intézkedést, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség tudományos véleményére biz, ö, épül. Csak ennyit szerettem volna elmondani a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm, asszonyom. Következik a kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján géntechnológiával módosított 14 es kukorica. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. Következik a kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján géntechnológiával módosított MON 87411-es, MON 87411 kötőjel 9-es kukoricáról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Jön a következő, a harmadik kifogás, a 106. cikk alapján géntechnológiával módosított BT11 MIR 162 1507 GA 21-es kukorica esetében név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ciklu. Lezárom. Elfogadtuk ezt a kifogást. Végül pedig a 106-os cikk alapján a kifogás hatóanyagok többek között a tiakloproid. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Növatikló. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Következik Piri asszony jelentése, a Törökországról szóló 2018-as évi jelentés. 16-os módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás. Sajnálom, kedves kollégák, nem igazán világos a helyzet, úgyhogy az ötösről szeretném, ha szavaznánk, ellenőrizzük.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 12-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, már második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes és 19-es módosítók mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, mert nem egyértelmű, tehát a hatosról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Eredeti szövege a 18-as bekezdésnek mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es bekezdés. 17-es módosító négy részben név szerint szavazunk minden egyes részről, az elsővel kezdjük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. lezárom, elutasítva, negyedik rész, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Most a hármas módosítóról szavazunk, megint csak név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Sajnálom, de nem tudom, tehát megnyitom a szavazást, ellenőrizzük a 8-asról. Lezárom. Elutasítva.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 tartózkodás, elutasítva, második rész mellette. A, bocsánat, elnézést kérek, oka fogyott a második rész. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. E jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a négyest. Lezárom a szavazást. elutasítva. Egy szavazattal. Kérem mindenki legyen szes, jól emelje fel a kezét. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás. Lehet, hogy én nem jól látom, ellenőrizzük. Harmadik rész. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes. Mellette. Ellene. Kitartózkodik ellenőrizzük. Tízes. Lezárom. Elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk tehát, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13D mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk a 14-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Eredeti szövegről szavazunk, tehát két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, ki van mellette, ki van ellene, Víza 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Víza 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Víza 19 eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalás teljességéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Piri asszony. Szót kért. Parancsoljon. Thank you very much for sending a straight. Köszönöm szépen, kollégák, hogy egy világos jelzést küldünk a tanácsnak, hogy Törökországban mi legyen a tárgyalásokkal, de az is fontos, hogy a török demokratákkal szolidárisak legyünk. Az elmúlt öt év munkájáért szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, hiszen egyértelmű álláspontot alakított ki a parlament. Köszönöm. Merci, nous passons... Köszönöm. Következik Van den Candelare úr jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterre a 2019 évi éves növekedési jelentés, 18-as Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 20-as. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21. Név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk a 22-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk a 23-asról is. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk a 24-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 25-ösről is név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk a kettesről. Jó, ellenőrizzük az egyest, hogyha mindenki ragaszkodik hozzá, megnyitom a szavazást. egy Lezárom, elutasítva. Sur l'amendement 2, par appel nominal. Kettes, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. clos. Lezárom. Rejeté. Elutasítva Név szerint szavazunk a 9-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Rejeté, on vote sur l'amendement 12. Elutasítva, 12-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást lezárom, elutasítva, négyes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Hatos név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas, ki van mellette? Ellene ki tartózkodik, elutasítva. 13 os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 3-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 14-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 10-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk a teljes állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik az utolsó jelentés Hárkin asszonyi, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2019 év éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt az elsőt, hogy nehogy hibázzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Az eredeti szövegről szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, azt hiszem, de ellenőrizzük, harmadik részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szövege a tizedik bekezdésnek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Név szerint szavazunk a hatos módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, tehát első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva azt hiszem, de ellenőrizzük. Az eredeti szöveg második részéről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk a hetesről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás. Itt is egy kicsit bizonytalan, ellenőrizzük, tehát eredeti szöveg 32-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a harmadik módosítóról, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a második rész, itt is név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. elutasítva. Eredeti szöveg következik, megint csak név szerint, két részben, első rész megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es bekezdés, eredeti szöveg három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Hát ez sem igazán egyértelmű, ellenőrizzük, a második részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg, 45-ös bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. G preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a harmadik részről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Név szerint szavazunk. Név szerint szavazunk a teljes állásfoglalásról, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel véget ért a szavazás ma délutánra, kedves kollégák! Arvoisat kollégat, pyytäisin... Tisztelt kollégák, megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akik eh, pedig társalogni szeretnének, azok tegyék ezt a plenáris üléstermen kívül, hiszen szeretnénk folytatni most az ülést. A következő napi rendi pont a Delange Gualtieri jelentés, a nem teljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet. Legelőször pedig az előadóknak adnám át a szót Eszter de Langének négy percre. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik... Köszönöm szépen. Igyekszem a teremben lévő nyomás ellenére mindent jól elmondani. Azt hiszem, az a fontos, kedves kollégák, hogy el tudtuk végre érni azt, de Lange asszony felszólalt, és a többiek a saját beszélgetéseiket a plenárison kívül. Köszönöm, elnök asszony. Tehát még egyszer úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megállapodásra tudtunk jutni a rendkívül nehéz politikai értelemben is tartalmas dokumentumban. Fontos ez, hiszen a pénzügyi eh, rendszerek és a bankszektor stabilitásáról szól, amelyek még mindig kite, a kite, nagy kitettséggel rendelkeznek. A bankok az Európai Unióban még mindig 820 milliárd eurós hitelt nyújtanak, amelyek behajtása problematikus. A válságok idejében ez rendkívüli instabilitást okozhat a pénzpiacon, és vannak olyan bankok is, amelyek rossz egyenleggel, rossz feltételekkel, rossz kondíciókkal rendelkeznek, és ez talán még nagyobb probléma de érzékeny dosszié ez azért is, mert a 820 milliárd egy része jelzálog. A polgároknak KKV-knak adott hitelek, amelyekkel évekkel ezelőtt könnyen indultak, és, a, és nagyon sokat változtak az adósok akarata ellenére. Nem absztrakt dolgokról, összegekről van szó, hanem házról, vállalkozásról, tulajdonról. Ezért nagyon fontos, hogy az előadó felismerte, hogy ezt a problémát megfelelő ambícióval, de felelősséggel kell tudni megoldani. Mit is teszünk? A bankok korábban az EKB hoz egyedül kellett fordulniuk akkor, amikor rossz hitelekkel szembesültek. Minden bank kötelezett volt a rossz hitelek kockázatának lefedésére. Ettől függetlenül százszázalékos kötelezettség volt a három éves fedezetlen hitegekre és hét év a, a, a fedezett hitelekre, a fedezeti, fedezett képzési kötelezettség. Ez az ingatlanok, jelzálogok esetében is így volt. Az EKB ezen kívül lehetőséget biztosít bankonként, illetve egy új kötelezettséget és kirót az eljárás felgyorsítása érdekében. Vannak olyan bankok, amelyeknek ez fájni fog, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, bár nehéz intézkedések ezek, annak érdekében, hogy a következő generációnak ne fájjon a a anyagi értelemben a mi hitelezésünk. Két bank bizonyos ország, vannak olyan bankok bizonyos országokban, amelyek óriási nehézségeket támasztottak a hitelfelvevők számára. Minden, mindezt figyelembe kell venni, és az irányelv az irányelven ugyanaz a csapat igyekszik dolgozni, amelyet a korábbiakban is részt a korábbiakban is kidolgozott, abban a reményben, hogy még ebben a választási periódusban sikerül lezárnunk a munkát. Tudom, hogy nehéz és érzékeny dosszié ez, de mégis úgy azt is hiszem, hogy büszkék lehetünk rá, hiszen ez egy egyértelmű teljesítménye Európának. Köszönöm az előadóknak, árnyék előadóknak, a tanácsnak és a bizottságnak, az osztrák és a román elnökségnek az együttműködést, és köszönöm a figyelmet erre a rendkívül technikai jellegű, de nagyon fontos jelentés összefoglalására. Köszönöm szépen De Lange kollégának. Most pedig a másik előadónak adom át a szót, Gváltieri képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nem teljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteség témáját már eléggé gyakran megvitattuk. Ez olyan probléma, amelyre szükség van, hogy csökkentsük a kockázatokat a banki területeken. Emlékeztetnünk kell arra, hogy gyakorlatilag az egyik oka az ilyen jellegű felhalmozódásnak a gazdasági recesszió amely sújtotta a tagállamokat a pénzügyi válság során, aztán persze egy csomó más negatív hatása volt a szigorítási politikának is. És voltak olyan tagállamok, az is igaz, hogy ehhez olyan hitel gyakorlatok járultak hozzá, amelyek nem voltak eléggé meg, átláthatóak, nem megfelelően kezelték, és nem volt eléggé óvatosság a, a kezelésük során. Vannak már nemzeti szintű intézkedések, csak európai szintűek, és ezek befolyásolják ezeket a nem teljesítő hite, kitettségeket. Ezért szeretnék a kolléganőnek Eszter Delangénak köszönetet mondani az együttműködésért, mert rekordidőben sikerült lezárni egy ilyen jogalkotói folyamatot, amely ilyen kényes témával foglalkozik. Két céllal. Megerősíteni azokat az intézkedéseket, amelyekkel meg lehet előzni azt, hogy az ilyen nem teljesítő kitettségek nagy mennyiségben felhalmozódjanak, másrészt pedig elkerüljük azokat a negatív ösztönzőket, amelyek a gazdaság fenntarthatóságára irányulnak, vagy pedig a ö, hitelezők szempontjából negatívak. Nyilván ez negatívan befolyásolná ezeket a nem teljesítő kitettségeket. A tanácsal való megállapodás fő pontjai a következők. Először is úgy döntöttük, hogy ezt a prudenciális backstopot alkalmaznánk az új hitelekre, amelyek újonnan merülnek fel a tanácssal megállapodva, amelynek figyelembe kell venni ezeket. És ez teljesen logikus, mert megfelelő időre van szükség az új normákhoz való alkalmazkodáshoz, mindenféle szempontból legyen az könyvelési vagy prudenciális. A második dolog, és ezt javítottuk is a szövegben, ami a bankokra vonatkozik, főleg ami a bizottsági javaslatta, való eltérést illeti, a garantált vagy nem garantált területeken. Itt csak két vagy három éve tapasztaljuk a prudenciális intézkedéseket, ami a tőke koncentrációt illeti, és amely prociklikus hatással van a hitelek biztosítására és a reálgazdaságra. Ezen kívül negatív, potenciálisan negatív vagy ellentétes hatású jelenségeket is tapasztaltunk, amely az egyes cégek felszámolásához vezetett, illetve negatív hatással volt nem csak az, főleg a KKV-kra, hanem az egész gazdaságra, illetve a foglalkoztatottságra. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni még azt az elemet is, amely ami a prudenciális intézkedéseket jelenti, kedvezőbb, mert más hitelintézmények fellépésére is vonatkozik, hogy ne csak azokat büntessék, akik specializáltabbak, hanem vonatkozik ez minden fogyasztóra, hitelfővevőre. Végül pedig kiegyensúlyozott szöveget szeretnék itt emlegetni, amelynek célja, hogy a banki ágazatban a kockázatot csökkentse, és elkerülje a reálgazdaságra gyakorolt negatív hatását, akár csak a fogyasztókra gyakorolt ö, negatív hatását. Ezért kérem, hogy támogassák a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen Gvaltieri kollégának. Most a bizottság alelnökének, Valdis Dombrovskis úrnak adom át a szót. Madam Chair, uh, honorable, uh... Igen, tisztelt elnökasszony, igen, tisztelt Delanga és Gualtieri képviselők, tisztelt parlamenti képviselők. Mindenek előtt gratulálni szeretnék, hogy tavaly július óta foglalkoznak ezzel a nagyon fontos dologgal. Viszonylag széles politikai támogatást kapott a jelentésük, és holnap kerül sor a szavazásra. Nagyon fontos az, hogy az európai bank szektor ellenálló képességét növeljük. A prudenciális óvintézkedésekkel próbáljuk enyhíteni a bankokra nehezedő terhet, ami a nem teljesítő kitettségekre vonatkozik. Tehát a pénzügyi válság után a bankoknak eh, nagyon nagy veszteségei voltak, és nagyon sok nem teljesítő hitelre rendelkeztek. A bankrendszert eh, pedig helyre kellett állítani, hogy a reálgazdaságnak hitelezni tudjon. Ebben a tekintetben sikereseknek mondhatjuk az intézkedéseket, hiszen az európai bankokat sikerült ismét növekedési pályára tenni. Azonban ezt nem tehet, tehát nem indulhatunk ki abból, hogy ez örökké fog tartani. A nem teljesítő kitettségek pedig továbbra is kihatnak a gazdaságra és a munkahelyekre. Nagyon lényeges az, hogy a jövőben jobban figyeljünk azokra a kitettségekre, amelyek esetleg nem lesznek teljesítők. Éppen ezért egy minimális veszteség fedezetet kell bevezetnünk a tagállamokban, a bankokban. Ez kiegészíti a jelenlegi felügyeleti eszközöket, de esetről esetre egyénileg a bank egyéni helyzetétől függ majd, hogy milyen veszteségfedezetet alkalmazunk. Nagyon fontos lépés ez a bankunió megvalósítása felé is. A nem teljesítő kitettségek esetében a backstop is eh, itt van még, és ezzel szeretnénk a bankoknak segíteni, hogy jobban kezeljék a nem teljesítő kitettségeket a másodlagos piacokon. Éppen ezért javaslom, hogy fogadják el az irányelvre vonatkozó javaslatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig áttérünk a frakciók felszólalóira. Először Stefan Gérold kap szót kettő percre a néppárt részére. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Azt kérték tőlem, hogy beszéljek erről a jelenségről, illetve annak hatásáról a tagállamokra. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, akinek az a benyomása, hogy a pénzügyi válság és következményei jelentősen megsebezték Európát. Ebben a kontextusban a pénzügyi rendszer fellépett, amelynek jelentős következményei voltak az állampolgárok életére. A pénzintézetek így lépett fel. A pénzügyi közvetítés jelentős szerepet vállal fel, végül is ez a célja pénzügyi rendszerünk jó működésének. És minden európai ö, számára lehetővé teszi, hogy vállalataink ö, adta lehetőségeket ö, kihasználhassák. Itt nyilván nem csak a bankokat ö, értjük ez alatt, hanem nyilván az egyéneket is. Következőképpen, ha a nem teljesítő kitettségek mennyiségét csökkentjük, ez jelentős segítség lenne minden érintett számára. Tehát szeretnék gratulálni az előadónak, hogy kiegyensúlyozott megközelítést talált arra sokféle kihívásra, amelyek felmerülnek. Azonban ne felejtsük el, hogy annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a megoldás, a keserű piruát is le kell nyelnünk, vagyis az államháztartást megfelelően kell kezelni. Az ilyen jellegű politika, ahogyan ezt nem helyesen szemére vetjük, nem stagnációt, hanem fenntartható gazdasági fejlődést jelent. Végül, az úgynevezett szigorúsági politika nem egy ö, gonosz rendszer hanem a felelőtlen költekezések következménye, amelyeket a gyenge és bátorságot hiányoló kormányok képviseltek éveken át. Köszönöm szépen az S&D nevében Nina Gill 2 perc. Elnök asszony, gratulálok az előadóknak, Delange asszonynak és Teri kollégának. Az elmúlt pénzügyi válság örökségéről sokat hallottunk már. Egy évtizeddel később az Európai Unió még mindig nem tudta megfelelően csökkenteni ezeket a szinteket, és szükség van arra, hogy a jövőben hasonló rossz helyzeteket elkerüljünk. 2016 ról ugyan jelentős mértékben csökkentettük a, a kintlévőségeket, de még hosszú út van előttünk. Az egyetlen módja annak, hogy a mérlegeket egy, mm, helyreállítsuk, az csak a pozitív gazdasági légkör közepette valósítható meg. Ezzel lehet megfelelő NPL-eket a bankok mérlegeiben biztosítani, és ezzel lehet a következő években a negatív hatásokat kivédendő tartalékokat képezni. Bár ez a megállapodás előtt a közelmagban egy banki csomagot is elfogadtunk, és ezzel jelentősen csökkentettük a banki ágazatnak a kockázatát, az EU-t egy kicsit közelebb vittük a banki unióhoz, mégis van három reform, amelyet biztosítani kell annak érdekében, hogy az EU banki ágazata ellenállóbb legyen. Először is határozottan lépnünk kell a páneurópai betétrendszer felé, amelyel megfelelő kockázatmegoldást és azonos védelmet tudunk biztosítani minden megtakarító számára az EU-ban. Ez kritikus nagy kár, hogy a háznak a jobb oldala folyamatosan meggátolja ezt ideológiai okoknál fogva, és remélem, hogy a következő parlament fog tudni ezzel foglalkozni. Következő a fenntartható finanszírozás az a norma kell, hogy legyen, nem a kivétel. Az EU fő, gazdaságának fő finanszírozási forrása a magángazdaságok is nagyon fontos felelősséget kell, hogy kapjanak a fenntartható pénzügyi csomagok kidolgozásában. Azt kérdezem az alelnöktől, hogy a bizottság hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a bankok gyakorolják a felelősségüket, éljenek vele, és az a, a legutóbbi válság hatásait kivédve, de nem lehet továbbra is két hatalmas bank